Der Präsident! Az elnök. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kérem foglaljanak helyet. Ich erkläre die am 27. Május 27-én félbeszakított ülésünk ülésünket tovább folytatjuk. Igen, tisztelt kollégák, mielőtt meg